Right, good morning Jó reggelt kívánok mindenkinek! Kezdünk azért, hogy ne legyünk aztán, ne legyen csúszás. Várok addig, amíg a szocialisták megjelennek, de még ez nem történt meg, viszont ez nem akadályoz minket meg abban, hogy elkezdjük a munkánkat. A hetes rendi pontnál tartunk. Az adósok vagyontárgyainak befagyasztására és közzétételére irányuló idéglenes intézkedések határokon átnyúló ügyekben. Ez a jogi bizottságnak a véleménye. Az előadó Teodor Stolojan, és most a módosításokat fogjuk megvitatni, így át is adom a szót Stolojan úrnak. Köszönöm szépen. Elnök asszony. Nagyon röviden fogok szólni. Négy módosító indítványt javasoltak, és azt javaslom, azt javasoltam a politikai frakciómnak, hogy mind a négy módosítást támogassa. Viszont tegnap este McCarthy asszony a Júri előadójának e-mailét kaptam meg, és azt tudtam meg, hogy ő a négyes módosítást nem támogatja. Feltételezem, hogy ez amiatt van, hogy erről, itt arról van szó, hogy ne hozzák nyilvánosságra azon eszközöket, amelyek például az alapvető megélhetési költségek fedezésére szolgálnak. Sajnos McCarthy asszony nincs itt. Úgy tudom, hogy elnök asszonyunk még mindig támogatja ezt a módosítást. Ez az egyetlen módosítás, amelyel kapcsolatosan az előadótól negatív vélemény érkezett. Nagyon nehéz értékelni, hogy az egyes országokban mit értünk alapvető megélhetési költségeken. De igazából nem áll szándékomban elutasítani ezt a módosítást. Köszönöm. Köszönöm. Mivel én is javasoltam néhány módosítást, szerintem jó, hogyha hozzászólok, de Jean-Paul ön szeretne először szólni. Igen, szeretném Stolojan urat támogatni, kevesen vagyunk. Szeretném elmondani, hogy az előadó munkáját támogatom, és a néppárt támogatja a módosításokat, ahogy ezt az előadó is elmondta azokat a módosításokat, amelyeket, amelyek előélt, vagy amelyekről vita van. Köszönöm, tehát támogatom az előadót. Elnök, van-e még más hozzászóló? Akkor én szeretnék hozzászólni. Én voltam az, aki a módosító indítványokat tette. Ezek forrása és ezt azoknak mondom el, akik az utolsó monatum idején is itt voltak, a bankszámlák csatolása, a négyes módosítás arra vonatkozik, hogy lehetővé kell tenni az embereknek az alapvető megélhetési költségek biztosítását akkor, amikor lefoglalják az eszközöket. A szocialisták módosítást tettek erre vonatkozóan, Pervans Berez tette ezt a javaslatot. Úgy tudom, hogy ez törvénybe lett foglalva, például Franciaországban. Tehát ez ennek a története. Stolojan úr elmondta, hogy ténylegesen nehéz kidolgozni, hogy melyek lehetnek ezek a megélhetési költségek. De én azért fűztem ezt hozzá a szöveghez, mert mindent nem kell nyilvánosságra hozni, ami egy bankszámlán van, csak azt, ami elegendő ahhoz, hogy valaki a követelését érvényesítse. Hogyha még valami mást is hozzáfűznek, akkor egy-egy tagállam tagállam törvénye alapján esetleg lehetnek olyan összeget, amelyek mentesek a lefoglalástól, mondjuk 500 euró, akkor ebben az esetben annyit hoznak nyilvánosságra, amire szükség van, plusz az 500 eurót például, és akkor ez a követelés kielégítését szolgálja, vagy fedezi. Ez van a módosítás mögött. Én továbbra is fenntartom a támogatásomat, de természetesen a képviselők úgy járnak el, ahogy szeretnének a szavazás során, vagy részenkénti szavazást, külön szavazást kérhetnek, de ezt azért mondtam el, mert ez már az előző mandátum esetén is felmerült. Úgy érzem, hogy a többi módosítás önmagáért beszél, és hogyha külön, ha még hozzáteszük azt, hogy egységes piacunk van, akkor határokon átnyúló adósságköveteléssel kell tudni élni. Azután másik kérdés a bankszámlák csatolása. A bankok csak a tényleges költségeket szabad, hogy felszámolják a számlák vizsgálatakor. Egyébként nem lenne produktív ez a munka olyasmit kell alkalmazni, amit az magánszemélyek és a KKV-k esetén valóban érvényesíteni lehet. Sztoloján úr jelentéséhez szeretne ön hozzászólni? Igen, hol is tartunk? A hetes pontnál mondja az elnök. Ön az ALDE árnyék jelentéstevője, de ha jól tudom, néhány módosítás csak kapcsolatosan van véleménye, de mindig is egyetérthet velem továbbra is, ahogy gondolja. Igen, egyetértek. Ez bizony nem gyakran fordul elő. Kérdezem az újonnan érkezeteket, hogy szeretnének-e hozzászólni. Nem? Akkor visszaadom a szót Stolojan úrnak, ha kívánja. Nem. Elnök, am, ami ezt a hetes pontot illeti, később fogunk erről szavazni. Most pedig áttérünk a nyolcas pontra. A hittel minősítő intézetekről szóló 1060 eh, per 2009 EK rendelet módosítása. Jean-Paul Gozes eh, ennek a az előadója, és eh, most a jelentésről van szó. Köszönöm, elnök asszony. Úgy látom, hogy tömegek érkeznek, akkor, amikor a hitelminősítő intézetekről fogunk tárgyalni. Rövid leszek, amikor az első véleménycserét folytattuk a jelentésről, akkor nekem úgy tűnt, hogy érdemes úgy eljárni, hogy az európai hatóság eljárhasson ezen a területen, mégpedig 2011. január 1-től, amikor megalakul. Ez az oka annak, hogy követve a bizottság szövegét, arra szorítkoztam, hogy minimális módosításokkal érjek, azért, hogy pontosítsam a témát, de megmaradjak az alapvető kérdésnél, vagyis a felügyelet megszervezésénél. Ezzel foglalkozik a rendelet. Sok mindent lehet elmondani a hitelminősítő intézetekről. Sok elképzelés van, néha elhamarkodott ítéletek, de én úgy gondolom, hogy ha a hitelminősítő intézetek káros szerepet játszottak a gazdasági és pénzügyi válságban, amelyet most éltünk meg, akkor közben az a helyzet, hogy sokszor bűnbaknak kiáltják ki őket, ez igen könnyű megoldás. Az intézményes befektetők hanyagságból és elemzés hiánya miatt szintén nagymértékben hozzájárultak a válsághoz. Az hitelminősítő intézmények meglehetősen lazán jártak el, de ahogy, a, ahogy Jean-Pierre Jouyé mondta, a pénzügyi hatóság elnöke, aki a francia elnökség alatt komolyan hozzájárult a munkához. Nos, ő azt mondta, hogy itt ki kell józanodni, ami a hitelminősítő intézeteket illeti. A banki rendeletben, rendeletek szerint túl nagy hatalmuk van, de a jövőben a hitelminősítő intézeteket is szabályozni kell. Egyébként ezt a munkát a bizottság már meg is kezdte a 2009-es rendelet el, valamint úgy kell eljárni, hogy a pénzügyi világ ne döntsön kizárólag ilyen típusú vélemények alapján. Ahhoz, hogy gyorsan és higgadtan foglalkozzunk a rendelet módosításával, én azt javasoltam, és ezt a koordinátorok ülésén ön ezt tapasztalhatta is, hogy legyen egy saját kezdeményezésű jelentés a hitelminősítő intézetekről, és ez lehetővé tenne, tenni az, hogy más témákat is megvitassunk, a javadalmazás, az állami adósságok értékelése, stb. Ezt a saját kezdeményezésű jelentés majd a bizottsághoz érkezik, és nagyon érdekes elemeket tartalmaz. 2011-ben történik ez meg, mert ki fogja egészíteni a hitelminősítő intézetekről szóló rendeletet. Nagy érdeklődéssel hallgattam a Júri Bizottság véleményét, vagyis olvastam el Len úr ennek a az előadója, és én azt javaslom kollégák, hogy összpontosítsuk arra a szövegre, amely a felügyelettel foglalkozik, és ne éljünk olyan módosításokkal, amelyek majd a saját kezdeményezésű vélemény esetén lesznek aktuálisak, és amelyeket majd a parlamentnek fog vizsgálni. Október 13 módosító indítványok leadásának leadása, október 26 vita, szavazás 8, az ECOM-ban 9-e novemberben, majd novemberbe kerül ez a plenáris elé. Reméljük, hogy nem lesz a háromoldalú megbeszéléseken nagyobb probléma, hiszen mi hű társak vagyunk, és a ide szöveget január 11-én javaslom, januárban, 2011-ben javaslom megvitatni. Nem szabad elfelejteni, hogy a hitelminősítő intézetek európai fel, felülvizsgálata az első jogköre az ESMA-nak, az új szervezetnek, és ez lehetővé teszi majd ennek az új testületnek, hogy a jogkörét gyakorolja. Köszönöm. Köszönöm szépen elnök asszony, köszönöm szépen Gozesz úrnak eh, az ismertetést, kiváló szövegről van szó. Nyilvánvalóan nyitott, eh, konstruktív együttműködésben tudunk eh, tovább haladni. Ez a jelentés nagyon fontos a parlament számára, hiszen az ágazati származtatott termékekkel kapcsolatos szabályozások révén valósul majd meg a bankkontroll reformja, illetve a minősítő intézetek reformja. Így központi szerepet játszhatunk tehát, és lehetővé válik, hogy sikerre vigyük ezt a területet. A parlament így jól képviselheti a saját pozícióit. A kötélhúzásban győztünk, de ez nem tartós győzelem, mert további küzdelmek várhatók az ágazati szabályozásban. Szeretném megragadni az alkalmat, hogy elmondjam, hogy a színfalak mögött foglalkozunk az 1060-as rendelettel is, a külső országok kérdésével is, tehát már egy negatív rendszer kérdése is felmerült. A parlamentnek ebben is véleményt kell nyilvánítani. A Néhány észrevételem lenne a nyolcas cikkben az információhoz való teljes hozzáférés szerepel. Ez jó kiindulási alap, ami lehetővé teszi, hogy a verseny hiányával felvegyük a küzdelmet ebben a rendszerben a 36-os cikk a szankciókról szól, módosítóimban néhány javaslatot teszek majd az előadónak. Gondoskodni kell róla, hogy az Európai Bizottság megfelelő hatáskörökkel rendelkezzen. Nagyobb hatékonyságot kell biztosítani az ellenőrzésben. És az eszmának megfelelő szankcionálási lehetőséget kell adni az Európai Bizottsággal karöltve. De persze a tanács szerepe sem elhanyagolható. ami a technikai és jogi részleteket, vonatkozásokat illeti. Fontos, hogy tartós legyen ez a rendszer, és a hatáskörök jól definiálandók. Fontos, hogy meghatározzuk, hogy a szankcionálás milyen mértékű lehet Tehát a bizottság szerepét alaposan körül kell járni, és az eszmának kell megkapni a szankcionálás hatáskörét. Oké. Okay. Zunächst einmal möchte ich Jean-Paul Gauzès gratulieren, dass er- Szeretnék Jean-Paul Gauzének gratulálni ahhoz, hogy egyáltalán volt ideje ahhoz, hogy foglalkozzon ezzel a témával, hiszen nagyon sok minden nál foglalkozik, például az alternatív befektetési alapokkal. És ezek a témák, amelyekről most tárgyalunk, az nem igazán vitatottak, technikai jellegűek, és ahogy elhangzott, és valóban a következő év január 1 lesz ez teljes mértékben működőképes, ekkor fog ez működni a hitelminősítő ünnepségek esetében. Néhány megjegyzésem van. Először is egyetértek abban, hogy um, szükségesnek és lehetségesnek kell lennie annak, hogy az ESMA-nak bizonyos uh, feladatokat átadjunk a nemzeti hatóságok részéről, akkor, amikor csak kicsi és lokálisan működő ügynökségekről van szó. Másodszorban én értem azt is, hogy nem csak angolul, hanem más hivatalos nyelveken is lehet uh, a bejegyzést elvégeztetni. Harmadsorban pedig úgy vélem, hogy tényleg értelme van annak, hogy az információs kötelezettséget a nemzeti hatóságokkal szemben, tehát az ESMA kötelezettségét a nemzeti hatóságokkal szemben jobban meg kell vizsgálni. Ugyanakkor, ha bár egyetértek Zsompollal a legtöbb pontban, mégis vannak olyan kérdések, ahol szeretnék módosítókat benyújtani. Az első az ő javaslatára vonatkozik, mégpedig arra, hogy azok az ügynökségek, amelyeket hivatalosan nem bíznak meg egyfajta minősítéssel, ők is hozzáférnek bizonyos információkhoz, az rendben van, de nem hiszem, hogy azt kell mondjuk, hogy ebben az esetben az esetek 10%-ában ilyenkor az adatokat a független hitelminiszternek kell megvizsgálnia. Tehát mi szeretnénk a versenyképességet itt elérni, de úgy vélem, hogy másképp kellene eljárnunk, pedig egy százalék aránya 10 százalékkal, és egy ösztönző rendszert kell létrehoznunk, és itt meg kellene változtatni a saját tőkére vonatkozó irányelvet, és biztosítani kellene azt, hogy hogy egy ilyen visszanemtéríthető hite, minősítést elő kell írni másodszorban. Nem igazán értem azt, hogy mi történik az olyan ügynökségekkel, akiket már engedélyeztek a nemzeti hatóságok. Ezeknek most újból ö, regisztráltatni kell magukat, vagy automatikusan regisztrálva lesznek az ESMA-ban január 1 tehát az ESMA teszi ezt a hat, nemzeti hatóságoktól, vagy pedig ismételten kell-e kérvényezniük a bejegyzésüket, és hogyha így van, akkor van-e erre egy egyszerűsített eljárás? Még egy kérdés. Nem tudjuk még ma, hogy mennyi erőforrás lesz, vagyis hány munkatársa van szüksége az eszmának ahhoz, hogy a hitelminősítő intézete, intézeteket valóban fel tudja mérni. Jelenleg eléggé gyenge az ellátottság a munkatársakkal, tehát mindenképpen egy áldozatra van szükség, és, és mindenképpen természetesen nagyon jól képzett munkatársakra van szükség, és ezért úgy gondolom, hogy egy év után az eszmának, eszmával kapcsolatban el kell végeztetni egy felmérést a munkatársakat illetően, az emberi erőforrást illetően, és utána kell majd dönteni hogy milyen lesz a személyzeti összetétel. Számos más téma van a hitelminősítő ügynökségeket illetően, ezeket ismerjük, és pontosan ezért lesz majd ez a saját kezdeményezésű jelentés is, és meg kell nézni a pénzügyi rendszerek függőségét a hitelminősítéstől, meg kell vizsgálni azt, hogy valóban szüksége van-e ilyen gyakran egy hitelminősítésre, Tudjuk, hogy eh, mindig a megbízó fizet, illetve bizonyos esetekben a felhasználó is fizethet. Azt is meg kell néznünk, hogy nem tudjuk a versenyt kiélezni. És felmerül a kérdés, hogy Európában hogyan állunk ehhez, lesz-e majd egy alapítványi megoldás, lesznek-e állami hitelminősítő intézetek, és örülök annak, hogy ezzel foglalkozhatunk és a többi szokásos személy, Gozé kollega, olasz, illetve svéd kollégám. Örülök, hogy itt vannak árnyékelentéstevőként. Thank you very much. Köszönöm szépen. A következő szokásos személy, ez én vagyok, örülök annak, hogy beszélhetek. Beszéltem a pénzügyminiszteremmel tegnap ezen témában, és az volt a benyomása, hogy nem csak itt a parlamentben van meg ez a műhely jelleg. Konkrétan a pontokat illetően először is köszönöm szépen Jean-Paul tervezetét. Mindaz, ami elhangzott, azzal kapcsolatban meg kell nézni a 30-as cikket, hogy mely feltételek mellett lehet a felügyeleti jogokat, illetve a hatásköröket átadni a nemzeti hatóságoknak, és az a célunk, hogy ezt természetesen bizonyos esetekben megengedjük, hiszen nem gyakorlatias az, hogyha van egy kis hitelminősítő ügynökség, amelyet Párizsból ellenőriznek, illetve az sem lehet, hogy központi döntésségokat tartósan átruházni, ezeket vissza kell vinni. Tehát az alapvető felelősségén az eszmának nem kell semmit sem változtatni, tehát pontosítani kell, hogy ezt a nem megfelelően megfogalmazott cikket egyértelműbbé tegyük. Egyetettek a szankciókkal is, a 36A cikkben, ezeket is meg kell néznünk, és ez, ez 36B-ben is a pontos szabályozással foglalkozni kell a harmadik országok elvét illetően. Ugyanez a téma, ami mindig felmerül Zsompol, ugyanez kínoz minket, tehát hogy milyen EU-n kívüli hitelminősítések jelenhetnek meg, és mennyire illet ezeket engedélyezni. Úgy gondolom, hogy ezt a szabályozást is meg kell néznünk. És kételkedem abban is, hogy mi lesz a nyolcas cikket illetően az átláthatósággal. Wolf Klintz említett már egy pontot a 10%-ra vonatkozólag. Ez nekem nem annyira logikus, hiszen pontosan ez a szabályozás korlátozza a verseny képességet, hiszen csak az új, nagy hitelminősítő intézetek kapnak hozzáférés az információhoz. Nem ezt szeretnénk, azt szeretnénk, hogyha kisebb versenytársak is megjelennének a piacon. Ugyanakkor van egy dolog, ami furcsa, mégpedig az, hogy ez a modell, vagyis azt, hogy az érzékeny információkat egy zárt weboldalon keresztül adjuk közre, nem tudom, hogy ez a legjobb megoldás-e ahhoz, hogy ezeket az információkat, itt nem minimális információkról van szó, hanem kielégítő információkról, megfelelő információkról, és hogyha teljesen szeretnénk közreadni az adatokat, akkor ez a megfelelő módszer ehhez Örülök annak, hogy jó az együttműködés, és remélhetőleg gyorsan haladunk ezzel a témával, és remélhetőleg egy hosszú távú megoldást tudunk majd találni. Január 1 -e a cél továbbra is. Remélem, hogy nem lesz 24 egyeztetés majd ezt illetően. A mi frakciónk továbbra is kész a megállapodásra. Right, I haven't got any other... Rendben. Rajtam kívül senki nem kéri a szót, illetve az Európai Bizottság van még itt. Mindjárt megadom a szót az Európai Bizottságnak, de még szeretném elmondani, hogy én is olyasmiről szeretnék beszélni, amiről mások is beszéltek már, és talán a bizottság reagálhatna rá. Ugye itt a szankcionáló hatáskör megosztása fontos, Pitella úr is beszélt róla a felügyeleti eseteknél. Tényleg fontos lehet, hogy ki eladhat engedélyt egy mélegelési jogkört egyet képező kérdésben. Tényleg jó lenne, hogyha erőteljesebb, függetlenebb lenne a végrehajtási eljárás, ahogy a tagállamok egy részében már most is van. Tehát persze ez problémákat is felvethet a 24-es cikknél a jogorvoslati lehetőség szerintem egy kicsit gyengére sikerült nagyobb lehetőséget kellene adni nekik a józan igazságszolgáltatási igény alapján, még akkor is, hogyha nem szeretjük őket tehát egy hosszabb jogorvoslati időszakot kellene biztosítani. Szerintem az öt munkanap az nem biztos, hogy elég hosszú, elég bonyolult ügyekről van szó, regisztrációs, nyilvántartási, kérelmezési eh, eljárás, eh, akár ezer oldalas dokumentumok benyújtása egy nagyobb hitelminősítő intézetnél. Nem olyan egyszerű kérdés ez, hogy feltétlenül öt nap alatt az ember el tudja végezni. Végül pedig a struktúrált finanszírozási, pénzügyi nyilvánosságra hozattalra kapcsolatban itt egyfajta kartel benyomásom van. Miért kellene nyilvánosságra hozni mindezt? miért kellene, hogy ehhez szabadon hozzá lehessen férni? Azért ennek bizonyos korlátai lehetnének. Eredetileg azt gondolnám, hogy ha nyitottabbá akarjuk tenni az eljárást, akkor nincs rosszabb elképzelés, mint egy korlátozott website. talán van még egy néhány rendelkezés, a, amivel kapcsolatban elmondanám majd a véleményemet, vagy módosítókat nyújtanék be. Hogyha más nem akar most szólni, akkor a bizottságnak adom meg a szót, aztán vissza az előadónak. Tessék. Köszönöm, elnök asszony. Nagyon örülök, hogy meghallgathattam ezeket az észrevételeket, és örülök, hogy osztjuk a szándékot, mi szerint január 1 az ESMA veszi át a hitelminősítők felügyeletét. Örülünk neki, hogy csak kevés módosító van, és reméljük, hogy ez így is marad. Természetesen osztjuk azt a nézetet is, hogy a, vannak más kérdések is, verseny, államadóság, illetve a hitelminősítőkre való túlzott hagyatkozás. Ezekkel is nagyon hamarosan foglalkozni kívánunk. Klinz úrral egyetértünk, aki a következő saját kezdeményezésű jelentés előadója lesz. A bizottság egy konzultációs dokumentumot kívánna hónap során közreadni és valószínűleg a jövő nyár előtt még javaslatokat fogunk tenni a felvetődött problémák kezelésére. Nagyon fontos, hogy ne legyenek átfedések a saját kezdeményezésű jelentés és a következő javaslataink között mert annak ugye csak az lehet az eredménye, hogy késedelmet szenved az alkalmazás, és január 1-től az eszma nem kapja meg a felügyelet lehetőségét hogy mondjam el, hogy a tanács is nagyon sokat lépett előre, együtt kell dolgozni az intézményeknek szoros együttműködésben, mert közösek a céljaink, a meglévő jogszabályokat nem szeretnénk újra megnyitni. Nagyon sokat küzdöttünk azon, hogy létrejöjjön, öt hónap munka van benne. Nagyon fontos, hogy az intézmények megállapodtak, ne nyissuk meg őket, különösen ne a harmadik állam és az endorsement kérdését igen fontos, hogy az Európai Unióban alacsonyabb színvonalú minősítés nem lehetséges. Ami a nyolcadik cikket illeti, nagyon örülünk neki, hogy konstruktív vita folyik, nyitva állunk a vita előtt, javítsuk ezt a cikket is. Ami a szankciókat illeti, Egyetértek az elnökasszonynal, hogy itt a Maroniról van szó, illetve hogy nem mélegelési jogkört tegyet képező döntéseket is hozhatnak, és adott esetben ezek az ügynökségek. A bizottság próbál kvázi automatikus szankciókat kialakítani, nagyon szorosan keretek közé kell szorítani ezt a mérlegelési jogkört. Ami a feladatok megosztását illeti, nos, semmilyen központi döntés nem lehet nemzeti hatáskörbe utalni. A nyelvi rendszert figyelembe vesszük, Végül, de nem utolsó sorban, ami az átmenetet illeti, a nemzeti hatóságoktól az ESMA felé, az elképzelés az, hogy nem egy új engedélyezés lenne, éppen ellenkezőleg mihet regisztrálták a hitelminősítőket, ők egyszerűen átveszik a feladatokat. Köszönöm, Jean-Paul. Köszönöm, elnök asszony. Köszönet a kollégáknak is, akik hozzászóltak. Pitella, Jenny Pitella úrnak azt mondanám, hogy hozzá hasonlóan én is úgy gondolom, hogy a győztes küzdelmet folytatni kell, és nem szabad hagyni, hogy szétszedjék a 2009-ben összehozott rendeletet. Ezzel kapcsolatban hadd mondjam el, hogy a most felvetődő kérdések 2009-ben is felvetődtek már, és eh, pontosan azért nem tudtunk bizonyos dolgokat szabályozni, mert nem sikerült mindenre választ kapni a saját kezdeményezésű jelentés talán intelligens megoldásokat fog találni. Bizonyos területeken azonban ez nehéz lesz, nem szabad illúziókba ringatni magunkat, a realitásokat figyelembe kell vennünk. Ami Wolf Klintz úr által mondottakat illeti, ebből is látszik, hogy nem állunk messze egymástól, és a nézeteltérések jól mutatják, hogy volt értelme ketté választani ezt a jogszabályt, és a saját kezdeményezésű jelentést a bizottságnak is adunk egy gondolkodási időt. Ami azokat a hitelminősítőket illeti, akiket a nemzeti hatóságok már bejegyeztek, jóvá hagytak. Nos, lesz egy átmeneti időszak, legalábbis ezt kéri a bizottság, a parlament a bizottságtól. Nyilván valahogy valamilyen megoldást fogunk találni arra, hogy ne kelljen újra regisztráltatni magukat. 2009-ben, amikor ezzel a kérdéssel foglalkoztunk, nyilván alapvetően a nagy hitelminősítőkkel foglalkoztunk, akikből nincs sok. Aztán napvilágra került több apró hitelminősítő is, akik gyakran csak nemzeti keretek között működnek. Nem lenne jó, hogyha egy kis hitelminősítők ürügyén gyengítenék meg az eszmát. Az eszmának központi jelentősége, fontos a szabályozás következetessége egész Európában. Nos, egyes feladatokat lehet delegálni, de nem lenne jó, hogyha az ESMA hatásköreiből faragnának le, hiszen nagy küzdelem volt, hogy ezeket a hatásköröket megkapja az ESMA, és illúzió lenne azt gondolni, hogy néhány éven belül igazi konkurencia alakulhat ki, ugyanis nagyon jelentős forrásokra van szükség, és még hogyha a tőke követelményt csökkentjük, és nem hiszem, hogy ilyen nagy verseny alakulhatnak ki. A cégek ugyanis, akár csak az államok, akik minősítést kérnek, nemzetközi minősítőhöz fordulnak, nem olyan ügynökséghez, amely éppen most jött létre Például négy nagy ö, ügyvédi ö, cég van, akikhez mindig fordulnak az államok nemzetközi jogi ügyekben. Ugyanilyen a helyzet a hitelminősítésnél is. Az észrevételeink eléggé egybevágnak, tehát úgyhogy szerintem nem lesz probléma megtalálni a megfelelő módosítókat ahhoz, hogy a bizottság javaslatát megfelelő módosításokkal elfogadhassuk, és a 2011. januári határidőt tartani tudjuk, ami fontos, hogyha nem akarunk torzítást a piacon. Köszönöm. Thank you very much. Uh... Köszönöm szépen az időbeli tervet láthatják. Október 13 a módosítók beadásának határideje. A módosítókkal október 26-án fogunk foglalkozni, és a feljegyzés szerint ezek nem lesznek lefordítva, tehát majd később lesznek majd lefordítva a második, november 8-ai módosítás tárgyalásokra és november 9-én fogunk szavazni, és utána decemberben kerül majd a plenárisra. Tehát ez az időbeli tervünk, október 13-a beadásának a határideje a mostoknak. Mivel a fordításról is szó van, szeretnék köszönetet mondani a szakértőknek, és elmondani, hogy a jelentést nagyon gyorsan készítettük el, és így lehetővé vált, hogy minden nyelvre lefordítsák a mai napra, az eszmecsere napjára, mert nagyon gyakran hangzik el az a bírálat, hogy nem áll rendelkezésre minden nyelvi változat, ezt nagyon jó munkatársakkal sikerült határidőre elvégezni a munkát. Uh, thank you very much. Köszönöm szépen. Most pedig elég előre siettünk, hiszen most már a szavazás következik, hiszen 10.30-ra terveztük be a szavazást, akkorra fognak ideérni a kollégák. Tehát úgy gondolom, hogy egy 45 perces szünetet tudunk most tartani, 10.30-kor folytatjuk.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 Right, welcome, welcome back everybody. If you could take your seats, then we can proceed. Üdvözlök mindenkit ismételt elét, hogyha a helyen foglalnak, akkor el is tudjuk kezdeni az ülésünket. Remélem itt van mindenkinél, itt van a szavazó kártyája. Ha valakinél nincs itt a szavazó kártya, akkor kérem, hogy ezt jelezzék most nekem. Mindenkinek itt van a szavazó kártyája? a test in a minute teszteljük le. Tehát akkor megnézzük, teszteljük a szavazást. Elégedette mindenki, Fajon úr. I can talk. I, I wanted to do just a tesztet szerettem volna, hogy megnézzük, hogy működnek-e a szavazókártyák. Tehát akkor megnyitom a szavazást, elégedette mindenki, szavazzanak igennel, ha elégedettek. Most akkor megy már a szavazás? Nem, nem működik? A stoppert indítottál, nem pedig a szavazást. Akkor próbálj meg még egyszer. Szavazotta mindenki, elégedette mindenki, erről kell szavazni még kettő embernek kellene szavazni. 35-en vannak itt, 34-en szavaztak. Nos, akkor most szavazzunk Fajon úr jelentéséről, és a jelentés készítője szeretne röviden egy pár szót mondani. Muito obrigado, senhora Köszönöm szépen, elnök asszony. Ebben a stádiumban szeretnék köszönetet mondani a különböző árnyék jelentéstevők munkájáért a jelentés előkészítése során. A képviselők nagy, nagyon aktív szerepet játszottak, és többször megkerestek engem a jelentéssel kapcsolatos kérdések miatt. Köszönöm a szakbizottságunk titkárságának is az összes erőfeszítést. Külön köszönetet szeretnék mondani saját pártom titkárságának. Nagyon kemény, nehéz tárgyalásaink voltak, politikailag kényes kérdések szerepeltek, merültek fel a tárgyalások során, és sikerült több frakcióval egyességre jutni. Köszönöm a néppárti stábnak is a nekem nyújtott segítséget a különböző ülések során. Folyamatosan tájékoztattam a kollégákat a munka előre haladásáról, és végül pedig, ha a parlament hamarabb elkezdett volna dolgozni ezen a témán, ha elindult volna a folyamat, akkor az előnyösebb lett volna, de hát akkor tudunk csak lépni, amikor lehetséges. A tanács és a von Rampai Task Force munkacsoport még nem fejezte be a munkáját. Még nem tájékoztattak bennünket a konklúziókról, és a parlament most igen erőteljesen hangot tud adni a véleményének. Világosan el kell mondjam azonban, hogy ez túllép a bizottság jogalkotási csomagtervén. Köszönöm mindenkinek, aki segített bennünket abban, hogy hangot adjunk erőteljesen a parlament véleményének. Köszönöm, mondja az elnök asszony. Most pedig szavazni fogunk. Először is az egyes bekezdésről kapcsolatosan van egy szóbeli módosítás mellette ellene tartózkodás elfogadva. Az eredeti szöveg kettes bekezdés mellette ellene tartózkodás elfogadva. Hármas módosítás mellette ellene tartózkodás elfogadva. 79-es módosítás mellette ellene tartózkodás elfogadva négyes módosítás mellette ellene tartózkodás elutasítva. 80 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 81-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 83-as szóbeli módosítással a lerodó mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ez a 83-as módosítás volt. A 82-es kiesett, mert a 81-esről szavaztunk előbb, úgyhogy a 83-as elfogadtuk. A kompromisszum szocialisták szóbeli módosításával legyen utalás a 121-es cikkre mellette ellene tartózkodás elfogadva. Most pedig B kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. C kompromisszum. Itt részenkénti szavazást hajtunk végre. Egy első rész, az egész szöveg, a az and excessive surplus nélkül, majd kettes rész ugyanezekkel együtt, tehát a bószal és az expressive szavak nélkül, mellette ellene tartózkodás elfogadva, mellette a szavakkal együtt, mellette ellene tartózkodás, úgy látom, hogy elfogadva, majd pedig 94-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 95-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva. Imkó hatos az már benne van a 95-ösben. D kompromisszum. Részenkéti szavazás első rész. A particular in the euro particularly in the euro area nélkül mellette ellene tartózkodás elfogadva. Második rész mellette ellene. Azt hiszem, hogy ezt ellenőriznünk kell. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 20, 19 ellenében elfogadva 104-es módosítás szóbeli módosítása mellette ellenet tartózkodás elfogadva 105 mellette ellenet tartózkodás elfogadva 106-os szóbeli módosítással néhány rész helyettesíte mellette ellene tartózkodás elfogadva. E kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. F kompromisszum részenkédi szavazással első rész and consulting of social partners nélkül, majd a kettes ezekkel, első rész mellette ellene tartózkodás elfogadva. Kettes rész mellette ellene tartózkodás elfogadva. G kompromisszum. Két részben, az első részben az S3, Tier Approach, stb. az Economic Landscape-ig, mellette ellene tartózkodás elfogadva. Második rész ezzel a szöveggel mellette ellene tartózkodás elfogadva. Most pedig első melléklet eredeti szövege mellette ellene tartózkodás elfogadva. Imkó 9-es mellette ellene tartózkodás. Ezt az impó 9-est ellenőriznünk kell. Elutasítva 117-est visszahívták, 10-es Imko mellette ellene tartózkodás elfog, elutasítva. Eredeti szöveg mellette ellene tartózkodás elfogadva. 118-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. Inkó 11-es már le van fedve. I kompromisszum két részben. Első rész a szociális partnerek rész nélkül mellette ellene tartózkodás elfogadva. Második rész mellette ellene tartózkodás elfogadva. J kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 124-es szóbeli módosítással technikai mellette ellene tartózkodás elfogadva. Eredeti szöveg mellette ellene tartózkodás elfogadva, 125 mellette ellene tartózkodás elfogadva. K kompromisszum két részben. Első rész, particularly those in the euro area nélkül, második, ezekkel a szavakkal. Első rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Második rész mellette, ellene tartózkodás, ezt ellenőriznünk kell. Elfogadva. Elkompromisszum. Mellette ellene tartózkodás elfogadva. 133-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. Eredeti szöveg mellette ellene tartózkodás elfogadva. Employment 1 mellette ellene tartózkodás elfogadva. Employment 2-es, ezt már lefette egy másik a hármas is, a négyes is, négyes mellette ellene tartózkodás elfogadva. Implement 5, már ezt lefettük, hatos mellette ellene tartózkodás elfogadva. Implement 7-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. Employment 8, már lefedve 9-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. Implementis mellette, ellene tartózkodás elfogadva, implement 11 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, implement 12 már lefedve, implement 13 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, employment 14, mellette ellene tartózkodás elfogadva, employment 15, mellette ellene tartózkodás elutasítva, employment 16, mellette ellene tartózkodás elutasítva. 134-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. Eredeti szöveg mellette ellene tartózkodás elfogadva. M kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. N kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. O kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 142-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. P kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 148 mellette ellene tartózkodás. Úgy látom, igen, ez elfogadva. Q kompromisszum utolsó percben részenkéti szavazási kérelem. Első rész. Rendben, az első rész Establish-től az Agreed Pacing az első rész mellette ellene tartózkodás elfogadva, Második rész mellette ellene tartózkodás elfogadva. Most pedig áttérünk az R kompromisszumra. Első rész establish egészen a junior levelig, a második rész utolsó rész a pontos vető után, in addition. Az első rész mellett ellen tartózkodás elfogadva. Második rész mellette ellene tartózkodás elfogadva. S kompromisszum első rész. Within the euro area nélkül, mellette ellene tartózkodás elfogadva. Within the euro area második rész mellette ellene tartózkodás elfogadva. T kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. es mellette ellene tartózkodás elutasítva. U kompromisszum mit ellenőrizünk? A 171-est rendben, akkor ezt ellenőrizzük. ezt áthúzták, úgyhogy nem esett. Ez nem esett ki? Mindenki szavazott? Elutasítva. U mellette ellene tartózkodás elfogadva 176-os szóbelével mellette ellene tartózkodás elfogadva 177-es mellette ellenők tartózkodás elfogadva. Employment 17, nincs mellette semmi jel. Mellette ellene tartózkodás elutasítva. 178-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 179 mellette ellene tartózkodás ezt ellenőrizzük, 179-es. Mindenki szavazott. Elfogadva. 180-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 182-es mellette tartózkodás elfogadva, eh, bocsánat, elfogadva, 15-ös imkó mellette ellene tartózkodás elutasítva. 181 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 183 kiegészítés mellette ellene tartózkodás elutasítva. 184 mellette ellene tartózkodás. Ezt ellenőriznünk kell. 184-es. elutasítva. 185 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 186 mellette ellene tartózkodás elutasítva. V kompromisszum két részben, első rész az increase-zel mellett ellene tartózkodás elfogadva. A második rész Euroéria mellette ellene tartózkodás elfogadva. V kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. X kompromisszum. Szóbeli módosítás az utolsó mondatig he or she should participate and represent the Commission work in the European Council and uh, the ECOFIN Council and the Eurogroup. Elfogadjuk ezt a szóbeli módosítást? Akkor ez lesz az X mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Ez szóbeli módosítás volt. 195 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 196 mellette ellene tartózkodás elfogadva. Imko 17 mellette ellene tartózkodás elutasítva. Eredeti szöveg mellette ellene tartózkodás elutasítva. Y mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ez szóbeli Z részenkénti szavazás, első rész, sovereign debt-ről szóló nélkül, mellette, el, az első rész mellett ellene tartózkodás elfogadva. Második rész mellette ellene tartózkodás. Ezt kártyával ellenőrizzük. Udo, úgy gondolom, elnök asszony, hogy itt volt egy kis zavar a második rész kapcsolatos szavazásnál. A második résznél újra kellene kezdenünk a szavazást, ami a szavazást illeti világosan el tudná mondani, hogy az igen vagy a nem szavazás a szöveg fenntartására vagy törlésére vonatkozik. Mert a második szavazásnál ez nem volt világos. Nem tudtuk, hogy pontosan miről szavazunk. Már lezártuk a szavazást, a többi részenként sikerült, ez ugyanaz, mint az előző esetekben. Először a szavagról, szövegről szavaztunk az említett szavak nélkül, a második szavazás azt jelenti, hogy a jelölt szavakat vagy mondatokat belevegyük. Amikor plusz, akkor benne van, ha mínusz, akkor nem, úgyhogy önök ezt ki akarják venni, szocialisták nem szavaznak erről. Most elektronikusan fogjuk megszavazni, a csak a második rész eh, Z kompromisszum. Az elsőt elfogadtuk. Úgy látom, hogy itt Fé úr szeretne ehhez hozzászólni? Elnök asszony. Ez a, az állami adósságokról szól, és itt egy mínuszjel van, tehát az, e, a néppárt ez ellen szavazott. Elnök asszony, én ezt úgy értelmezem, hogy az első részben az első részről szavaztunk, a második része pedig a szöveg második részről. Az néppárt az első részre plusz jelet tett, a második részre pedig mínusz jelet. Igen, két részről van szó, minden csak az ordinary resolution rész nem, most pedig a resolution részt külön szavazzuk meg, szintén fontos része a szövegnek. Most, hogy mindenkinek ez világos, még egyszer megnyitom a szavazást, nézzük meg a resolutionnal együtt, vagy a nélkül akarják megszavazni a szöveget. Úgy látom, hogy ez evidens, vagyis ezt nem szavaztuk meg. Most pedig 2.8-as módosítás mellette ellene tartózkodás elfogadva. Budget 2-es mellette ellene elfogadva. Budget 3 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 209 mellette ellene tartózkodás elutasítva. Eredeti szöveg mellette ellene tartózkodás elfogadva. 2.10-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. ZA kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. ZB kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. A ZB után. 220-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 221 mellette ellene tartózkodás elfogadva. ZC kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 225 mellette ellene tartózkodás elutasítva. ZD mellette ellene tartózkodás elfogadva. ZI módosító indítványa a zöldek által, vegyük bele a következő szavakat, a business taxation után, by making more extensive procedures against unfair tax competition in large automatic exchange of information. Ezzel a szóbeli módosítással elfogadják, mellette ellene tartózkodás elfogadva. ZF kompromisszum két részben. Első rész a szabad nélkül, hogy including the possibility of creation of a European Common Treasury, a második rész ezekkel a szavakkal. Első rész mellette ellene tartózkodás elfogadva. Második rész, ezekkel a szavakkal, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Kettő es mellette, 35-ös mellette, ellene tartózkodás elutasítva. Koordinálnom kell a szövege, budget 4 már benne volt, budget 5, imko 20 mellette, tartózkodás elfogadva, imko 21 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. ZG kompromisszum utolsó percben részenkéti szavazási kérelemmel első rész a következő szavak nélkül and assess the feasibility of an automatic trigger mechanism, stb. A második rész ezekkel a szavakkal együtt nem akarják ezt felmérni, értékelni. Első rész mellette ellene tartózkodás elfogadva. Második rész mellette ellene tartózkodás. Úgy látom elutasítva, de inkább ellenőrizzük. tartózkodás is volt. Elutasítva, rendben. Most 241 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 242 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 243 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 244 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 245 mellette ellene tartózkodás elutasítva. Employment 18 mellette ellene tartózkodás elutasítva, de nem világos, ellenőrizzük. Rendben. Elutasítva. 19-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 23 már lefedve. Eredeti szöveg. Egyes bekezdés mellette ellene tartózkodás elfogadva. ZI kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Eredeti szöveg egy mellette ellene tartózkodás elfogadva. 249 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 250-es nem fogadható el, eredeti szöveg mellette ellene tartózkodás elfogadva. 251 mellette ellene tartózkodás elutasítva, eredeti szöveg mellette ellene tartózkodás elfogadva, 252 mellene ellene tartózkodás elutasítva, eredeti szöveg mellette ellene tartózkodás elfogadva, 253 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 254 mellette ellene tartózkodás elfogadva. AFKO vélemény két részben. Első rész and developing ideas for a reform of the treaties nélkül. A második rész ezekkel együtt. Első rész mellette ellene tartózkodás elfogadva. A második rész ellene, mellette ellene tartózkodás elfogadva. Kettő mellette ellene tartózkodás elfogadva, egyes módosítás menetelene az elutasítva eredeti szöveg, mellett tartózkodás elfogadva, három employment ez már lefedve, kettes módosítás mellette ellene tartózkodás, ezt ellenőrzöm, kettes módosítás. elfogadva. Most pedig 5-től 13 an sikranguló bekezdés mellett ellene tartózkodás elfogadva, employment 5-ösről mellett ellene tartózkodás elfogadva, 5-ös módosítás mellette ellene tartózkodás elfogadva, 15-től 33-ig mellette ellene tartózkodás elfogadva. 6 módosítás mellette ellene tartózkodás elfogadva. 7-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 8-as összeegyeztethető mellette ellene tartózkodás elfogadva. 9-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 10-es mellette ellene tartózkodás elfogadva A implement lefedve, 11-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 12-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 13-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 14-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 15 mellette ellene tartózkodás elfogadva, elfogadva, 16-os mellette ellene tartózkodás elfogadva, 17-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, employment B mellette ellene tartózkodás elfogadva, 18-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 19 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 20-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 21 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 22-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. A ZJ kompromisszum mellette ellene tartózkodék Elfogadtuk. 24-es módosító mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. Employment C mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. ZK kompromisszum mellette ellenállt tartózkodik, elfogadtuk. 32 mellette ellenállt tartózkodik, elfogadtuk. 33 mellette ellenállt tartózkodik, elutasítottuk. Employment D mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. ZM kompromisszum mellett ellenet tartoztak elfogadtuk, 37 mellette ellenet tartózkodik elfogadtuk, 38 mellette ellenet tartózkodik elfogadtuk, Imko 1 mellette ellenet tartózkodik elfogadtuk, ZM kompromisszum két részben, az első rész Everything Except What is uh, Unsustainable, ez lenne mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 47 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 48 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. ZN mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 53 mellette ellene tartozkodik, elfogadtuk. 54 mellette ellene tartozkodik, elfogadtuk. Imko 3, ezt lefettük. Kell le, kell le erről szavaznunk. Eredeti szöveg A, preambulum megkezdés mellett ellene tartozkodik, elfogadtuk. 55 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 56 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, ZO kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 62 mellette ellene tartózkodik, elfogad, elutasítottuk, 63 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, AFKO 1 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, AFKO 2 mellette ellenet tartozkodik elfogadtuk. 64 mellette ellenet tartozkodik elfogadtuk. ös mellette ellenet tartozkodik elfogadtuk. 66 mellette ellenet tartozkodik elfogadtuk. ZP kompromisszum mellette ellenet tartozkodik elfogadtuk. ZQ kompromisszum mellett ellene tartózkodik. Elfogadtuk. Imko vélemény. A végén lévő szavakkal mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 74-es mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 75 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 76 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 77 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 78 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. A budget A lefedve, budget B mellette ellene tart, tehát budget B mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk budget C mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, budget D mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. És eh, a végső szóbeli módosító jelentés készítő részéről minden frakció támogatja mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Elektronos, elektronikusan szavazunk, a, így megváltoztatott szövegről, a szavazást megnyitom. 32 menete, 6 elne 3 tartózkodás. Gratulálunk a jelentés készítőjének, Fejó úrnak. Most pedig rátérünk a tízes napirendi pontunkra, ami nem más, mint a szavazás, ehhez kell egy új szavazólista is. Stolian úr jelentése az blogban szavazunk. Nem, nem tudunk blogban szavazni. Mindenről lehetne blogban szavazni, különben négyes módosítást. Sajnáljuk, a szocialisták nem támogatják ezt. A egyes bekezdés mellett erre ne tartozkodik, elfogadtuk. Egyes módosító mellette ellene tartozkodik elfogadtuk. Kettes módosító mellette ellene tartozkodik elfogadtuk. Második bekezdés mellette ellene tartozkodik elfogadtuk. Hármas módosító mellette ellene tartozkodik elfogadtuk. Hármas bekezdés mellette ellene tartozkodik elfogadtuk. Négyes bekezdés mellette ellene tartozkodik elfogadtuk Négyes módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Ötös bekezdés mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Hatos bekezdés mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Hetes bekezdés mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Az így megváltoztatott szöveg, elektronikusan szavazunk erről, megnyitom a szavazást. 41 mellette senki sincs ellene, gratulálunk Szolaján úrnak. Rendben, akkor ennyi volt a mai délelőttünk. Vagy valamit, valamit felcseréltünk? Nos, innovatív finanszírozás európai, illetve globális szinten, Podimat asszony jelentése, következik. Kérem, hogy mindenki csendben hagyja el a temet, és meg is adom a szót Anninak. Thank you, Sharon. Shall I start? Köszönöm szépen, Sharon. Kezdhetem? Igen, hadd kérjem meg a kollégákat, hogy ha beszélgetnek, akkor inkább kint tegyék, hogy Ani elkezdhesse. Anni, tessék. Figyelembe véve az innovatív, Olénak van valamilyen problémája? Thank you. Η συζήτηση που διεξάγεται σήμερα για τα νέα... Nos, az a vita, amiről, az a kérdés, amiről vitázunk, ez az innovatív finanszírozás globális és európai szinten, ez eh, nem csak eh, nemzeti szinten, illetve európai szinten zajlik ez a vita, és ez a vita egyre aktuálisabbá vált a gazdasági válság kapcsán. Láthattuk, hogy milyen hiányosságai vannak a hagyományos eszközöknek, és új eszközökre van szükség két okból kifolyólag is. Először is új eszközöket kell találnunk a finanszírozás számára, hiszen eh, újabb, nagyobb célkötőzéseink vannak, például a klímaváltozás leküzdése, a világszintű fejlesztés, és Európában pedig nagyon fontos a 2020-as eh, program céljainak megvalósítása, de ugyanennyire fontos a milleniumi célkötőzések végrehajtása is, az ENSZ is hangsúlyozta ezt a konferenciáján. Ez az egyik ok. A másik ok, a másik dolog, ami aktualitást ad a témának, az az, hogy meg kell felelnünk az állampolgárok elvárásainak, főként az európai állampolgárok elvárásainak, akik jobban szeretnék azt, hogy határek megfelelően lennének elosztva. Azok a terhek, amelyek a mai pénzügyi válságból fakadnak, azokat szeretnék az állampolgárok egyenlőbben elosztani. Ezért, kedves kollégák, két nagyon fontos indikátort kell figyelembe vennünk az Európai Parlament részéről, főként itt a gazdasági szabizottság részéről. Az első aspektus arra vonatkozik, hogy ez a vita az innovatív finanszírozási eszközökről arra a döntésre alapoz, amely egy ambiciózus pénzügyi keretet, illetve felügyeleti keretet szeretne létrehozni, hogy a befektetők érdekeit, illetve a fogyasztók érdekeit védeni lehessen. Mindemellett azt is szeretnék garantálni, hogy a gazdasági és monetáris rendszer megfelelően működjön, és megfelelő finanszírozás legyen a befektetések számára. Egy másik aspektus a finanszírozási eszközök kapcsán véleményem szerint kihatással van arra a vitára is, amely a gazdasági irányításról szól. Tehát ezt is figyelme kell vennünk a mai vitánk során. Hadd térjek ki röviden a történelmi előzményekre. Az a jelentés, amelyet előkészítek az Európai Parlament számára, illetve az a javaslat, amely az Európai Bizottság részéről született meg, ezek kapcsán egy új innovatív pénzügyi eszközről van szó, pénzügyi eszközökről van szó, és itt különböző kategóriákat lehet látni. Vannak olyan eszközök, mint például a pénzügyi tranzakciós adó, illetve egy pénzügyi tevékenységre kivetett adó is van, illetve az úgynevezett bankadó. A második aspektus a klímaváltozási tevékenységek finanszírozásait már egy széndiokszid adót gondoltak ki, és van egy harmadik finanszírozási eszköz, vagy innovatív, ez pedig a fejlesztési célokat szolgálná. Hadd emlékeztessek arra, hogy a szakbizottság vita csak most kezdődik meg, és kiindulva abból az állásfoglalásból, amelyet az Európai Parlament egy évvel ezelőtt fogadott el, az Európai Bizottságot ebben arra kértük, hogy végezzen el egy hatástanulmányt a pénzügyi tranzakciós adót illetően. Ez a tanulmány még nem született meg. Arra utalnak az információk, hogy júniusban a tanácsban előterjesztettek egy tanulmányt a tőzsdék lehetséges megadóztatásáról, és azt mondják, hogy állítólag a bizottság még ezen héten fog ezzel kapcsolatban egy javaslatot előterjeszteni. A tanácsban bizonyára tudják, a belga elnökség nagy prioritást ad ennek a témának, és a banki és finanszírozási adókról az ECOFIN-ben is beszéltek, tehát ennek a napirendjére is rákerült ez a téma. Tehát arról van szó, hogy különböző innovatív finanszírozási kategóriákat találjunk, és függetlenül a prioritásoktól, amelyeket mi meghatározunk, arról is szó van, hogy hogyan lehetne bánni azokkal a bevételekkel, amelyek ezekből az új finanszírozási eszközökből fakadnak. Az első pillérre szeretnék kitérni, vagyis a pénzügyi szektor megadóztatására. Ezzel kapcsolatban már van egy állásorolás, amelyet az ITRE szakbizottság adott ki, és ebben a CO2 adóról beszélnek. Ezen kívül a Fejlesztési szabizottság is ad egy állásfoglalást a mi szabizottságunkkal együtt megerősített együttműködésben, mégpedig a fejlesztési célok finanszírozásáról. Most pedig a pénzügyi tranzakciók megadóztatásáról szeretnék néhány szót mondani. Az elmúlt napok vitájában ez volt a leginkább vitatott kérdés, a tanácsban is tárgyalnak erről, és ezzel kapcsolatban szeretném is megnyitni a vitát, szeretném meghallgatni az önök véleményét a pénzügyi szektor megadóztatásáról. Először le kell szögeznünk azt, hogy időközben már pozitívan kezeljük ezt a szektort, tehát nem logikus az, hogy azon szerep alapján, amelyet ez a szektor a pénzügyi válságban játszott, illetve az a finanszírozás, amelyet az államok végeztek el, ez alapján szerintem ennek a szektornak meg kellene fele, felelnie az állampolgárok igazságérzetének, és hozzá kellene járulnia ahhoz, hogy itt valóban kockázat mentes, vagy kockázat csökkentett tranzakciók legyenek, például az úgynevezett high frequency tranzakciók esetében, ezért nagyon gyors tranzakciók esetében. A legutóbbi döntésünk az új felügyelettel kapcsolatban, amire döntöttünk, ez is szerepet kap itt. Szerintem senki nem kifogásolja azt, hogyha azt mondom, hogy tényleg szükség van arra, hogy megállapodásra jussunk a pénzügyi tranzakciós adóról a tanács, illetve a G20-ak körében és Az Európai Parlament, illetve a tanács is kész arra, hogy foglalkozzon ezzel a kérdéssel, illetve azzal, hogy mit történik akkor, hogyha nem sikerül egy ilyen megállapodást meghoznunk. Úgy vélem, hogy ha sikerülne megállapodásra jutni, ez jó lenne a világ, világszinten, azonban mindenképpen koncentrált európai megközelítésre is szükség van. Tehát egy európai tranzakciós adó számos technikai akadályok kellene, hogy szembenézzen, és számos kérdés, amely felmerül, az kötődik ahhoz a kérdéshez, hogy mennyire terhelné meg ez az európai versenyképességgel. Az illetékes intézmények igazolták azt, hogyha piac jól szervezett, és nem túlságosan magas az adó, de ugyanakkor a, átlátható a piac, és jó a szervezettsége, és emiatt sok befektetőt vonz, azáltal a versenyképességre eh, kifejtett esetlegesen rossz hatás kiküszöbölhető. Szükség van az adózás kiegyensúlyozottságára is, és fontos az, hogy itt kevés tagállamokra koncentráljunk, és ebben az összefüggésben a következőt lehetne elmondani. Azt is mondhatnánk, hogy a bevételek nagy része, amelyek az ilyenfajta adókból fakadnak, azoknak az államoknak járna, akik koncentrálnak az ilyenfajta szolgáltatásokra, így a földrajzi kiegyensúlyozottság elvét is eh, figyelembe lehetne venni. Technikai jellegű aspektus is van még itt, de úgy vélem, hogy elsősorban, tehát még most kezdjük meg ezt a vitát, és abból kell kiindulnunk, amit eh, már eldöntöttünk itt az Európai Parlamentben, illetve amiről az Európai Bizottság is javaslatot tett. Természetesen technikai kérdéseket is meg kell oldani, de úgy vélem, hogy eh, nem szabad elveszítenünk szem elől a fő kérdést, és eh, nem szabad eh, a technikai kérdéseket űrügyként felhasználni ahhoz, hogy elrejtsük azt, hogy nincs meg a politikai akarat. Vannak további adózási lehetőségek a pénzügyi szektor szempontjából, tehát a pénzügyi tevékenységre kifel, kivetett adó. Ezen kívül van egyfajta bankadó, angolul a bank levy, vannak pedig a pénzügyi tranzakcióra kivetett, kivetett adó lehetőségek. Tehát ezek az adóformák a profitra helyezik a hangsúlyt, és így ennek nem lenne szabályozó szerepe a piacok számára, viszont a pénzügyi tranzakciókra kivetett adóval ezt el lehetne érni. Látni kell tehát a prioritásainkat. Azt szeretnénk, hogyha bevételek lennének, hogyha ezt szeretnénk, akkor egyértelmű a döntésünk. A kérdés az az, hogy azt szeretnénk-e, hogy az innovatív finanszírozási eszközök biztonságot is garantáljanak-e a piacokon, és talán korlátoznák a spekulatív ügyleteket, amelyek nem igazán kedveznek a gazdaságnak. A széndiokszid adóról csak néhány szót szólnék. Fontos területe a termelő gazdaságnak, függetlenül a környezetvédelmi hatásoktól tevékenykedik. És ez ellentmondásban áll a klíma céljaival az Európai Uniónak. És adópolitika szempontjából ez nem is igazságos, hogyha más széndiokszid források rendelkeznek a fő terheléssel. Tehát most lehetőségünk van arra, hogy a, a szennyező fizet elvét, tehát most akkor gyakorlatban is alkalmazhatnánk, és munkahelyeket is teremthetnénk. És így a széndiokszid adó tehát nagyon is jól jönne. Az európai kibocsátási kereskedelmi rendszerről ezt a kérdést mi nem sikerült megoldani. az energiafelhasználás mindenképpen figyelembe kell venni az adózás kapcsán. Most pedig a, rátérünk a adózási kérdésekre, és úgy gondolom, hogy a vita, viták során számos kérdést meg tudunk még tárgyalni. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm szépen, néhányan jelentkeztek szólásra, először az árnyék előadókat, Schmitter, Serkrejt és Lambert kollégákat eh, eh, kérem. Nem tudom, hogy Udo, igen, mások jelentkeznek-e? Tessék. Köszönöm szépen, és eh, köszönöm a munka dokumentumot is az előadónak. Ebben a szakbizottságban most újra indul a vita. Nagyon bonyolult, nagyon összetett, nehéz kérdésről beszélünk, ezt el kell ismernem. Innovatív finanszírozás olyan kifejezés ez, ami már önmagában is kicsit gyanúsan hangzik. Bevallom, én nem szeretem ezt a kifejezést. Minden esetre azt hiszem, hogy annyira sok különböző kérdéssel foglalkozunk itt, hogy mindjárt meg is kérdezném, hogy akarunk-e egy erőteljes szöveget alapul, hogyha erőteljes adókat akarunk, akkor ki kell zárni a karbonadót, ami kezd ugye kikopni az elképzelésekből. a kibocsátási kvóta kereskedelem ugye nem azonos a széndiokszid adóval, de egyébként a szennyező fizet elvel egyetértek, például amikor ide Brüsszelbe repülök. hogyha olyan adót akarunk, ami megfinanszírozza a fejlődő világ problémáit, hogyha ez a helyzet, akkor szilárd adóalapra van szükségünk. Úgy gondolom, hogy az adott országok kormányaival, parlamentjeivel kell beszélni, és szólni nekik, hogy az ENSZ vállalásokat bizony teljesíteni kell, meg a 2020-as kötelezettségvállalásokat. Most 0,4 százalék lenne az EU-ban, ugye a az előírás, és ezt már eleve nem tartják be, vagy csak nagyon kevesen, mert ez túlságosan alacsony. Úgy gondolom, hogyha az országok a globális megállapodásokat betartják, az ODA-t, akkor furcsa új szabályokat hozni, ugye az adókat az állampolgárok fizetik, nincsen ingyen ebéd, vagy akárminek is hívjuk. Véleményem szerint mindezek fontos elvek, ami a mindenki által emlegetett adót illeti. tolmácsolás úgy hangzott, Podimata asszony, hogy nem szabad, hogy a technikai ügyek leláncoljanak bennünket, politikai szándék a lényeg. Hát nem hiszem, hogy a technikai részleteken fogunk elveszni, de az is a mi felelősségünk, hogy meghallgassuk azokat, akik úgy gondolják, hogy ez egy problémás adó lesz. Múlt héten volt egy vita, Trisé úr azt mondta, hogy több a probléma, mint a várható haszon. felelősen kell hozzáállnunk, meg kell hallgatnunk nem csak a pró, hanem a kontra érveket is. Tehát látom, hogy itt van Beres asszony is, a múlt héten a Klinz, vagy Beres bizottságról szavaztunk. Mi szerint a pénzügyi tranzakciók adóztatását kedvezően ítéljük meg. Ennek azt mondja, furcsán néz rám, de mi a liberálisok is megszavaztuk ezt. Kezdeményezést tettünk, és felkérjük az Európai Bizottságot, hogy megvalósíthatósági tanulmányt készítsen, globális terepre alkalmazva. Végül is a zöldek nyújtották ezt be, úgyhogy így könnyebb volt megszavaznom. De szeretném tudni, hogy a kollégák, akik itt vannak, mind úgy gondolják-e, hogy nekünk kell az utat kitaposni az Európai Unióban, és nekünk kell bevezetni ezt az adót, anélkül, hogy globális vagy G20-as megállapodás születne. Hogyha azt mondják, hogy igen, akkor én még inkább bizalmatlan leszek, de a válság bizottságban ugye már elfogadtuk a javaslatot, bár nekem ez kicsit nehéz a liberálisok is belementek a közös szándék szerinti szavazáson. A bankadók kommentálásával kapcsolatban. Hát jó kiindulási alap ez a dokumentum, de el kell, hogy mondjam, hogy mindezek a különböző adók, bírságok, sarcok, hívjuk, aminek akarjuk, Szóval mennyit fog fizetni végül a fogyasztó? Az illúzió, hogyha azt gondoljuk, hogy különleges alapot hozunk létre, a garancia rendszerekre egy külön alapot, a biztonsági beruházásokra, és senki nem fog a végén fizetni Fizetni fogunk állampolgárként, fogyasztóként, banki ügyfélként, szerintem egy kicsit óvatosabbnak kellene lennünk. Minden esetre köszönöm a asszonynak ezt az érdekes vitát, és az érdekes vitaindító anyagot. Hadd mondjam el, hogy a frakciónkon belül is van nézetértérés. Egyesek nagyon pártolják, nem fogom mondani, hogy kik, majd ők megmondják, és vannak, akik nagyon ellenzik ezt az elképzelést, valószínűleg más frakciókban is tapasztalható ez a megosztottság. De őszintén beszélek most önökhöz. Jó, hogyha a frakció egységes, a liberálisoknál sosem lehet tudni. Tresek asszony. Jó napot kívánok! Nagyon érdekes volt nagyra becsült kollégámnak ez az eszmefuttatása. aki elmondta, hogy bár nézetetérés van a frakciójában, megpróbál támogatást felvonultatni a jelentés mellett. Mindenki tisztában van itt vele, hogy mennyire fontos ez a kérdés. Számomra nem is annyira a kifejezések, hanem inkább a szöveg, a megszövegezés szelleme a fontos. Sok fog múlni azon, hogy ebben a szakbizottságban milyen hangulatú vita zajlik majd le. Erről nem szabad megfeledkeznünk. Az első kérdés, ami meglepett engem, amikor elolvastam a munkadokumentumot, az volt, hogy tulajdonképpen miért is van szükség az innovatív finanszírozásra. Ole Schmidt azt mondta, hogy kicsit gyanúsan hangzik ez a kifejezés, és nekem egyértelműen gyanús. Mert az innovatív finanszírozást vagy új adó bevezetésének is hívhatjuk, vagy pedig adóemelésnek közgazdasági terminológiában. Tehát nem ö, rejthetjük ezt a politikai korrektség kifejezései mögé. Egyértelmű, hogy a tagállamok költségvetési katasztrófái miatt mindenhol új adókat, adónemeket keresnek, kutatnak. Nagyon kemény küzdelem lesz az Európai Unió költségvetésének megvitatása a tanácsban, és elég egyértelmű, hogy van egy olyan tagállami csoport, akik elutasítják a tanácsban, hogy bizonyos dolgokért végeredményben ők fizetsék meg a számlát, miközben költségvetési államháztartási problémáik vannak. Az innovatív finanszírozásra azért van szükség, mert az Európai Unió intézményei annyira ambiciózusak, hogy nincs már arra pénz, hogy mindent, mindent elvégezzenek, amit akarnak, hagyományos forrásokból és képtelenek az ambícióikból visszavenni. Ezért van szükség erre a pénzre. Na, a harmadik dolog, a jelentés készítője tisztességesen elmondta, hogy politikai szándék van arra, hogy az embereket a pénzügyi válság miatt szankcionálják a pénzintézeteket megsarcolják most, mert azt gondolják, hogy ők a hibásak. Én ezzel nem értek egyet. Mármint, hogy ez a többségi vélemény itt a szakbizottságban és a parlamentben. Szóval három oknál fogva lehetne ilyen innovatív finanszírozást bevezetni. Nem tudom, hogy a témához tartozik-e, de meglep, hogy a dokumentum nem utal arra, hogy egyes EU intézmények megpróbálnak most előtakarékoskodni. Nem kellene megpróbálni csökkenteni a költségvetést? a múlt héten láthattuk, hogy a tagállamoknak kötelező lesz most már a költségvetési konszolidáció, az egyes tagállamokban, és nem hiszem, hogy mi politikusként moshatjuk a kezeinket, és azt mondhatjuk, hogy ez ránk nem tartozik, nem vonatkozik. Az Európai Unió intézményeinek maguknak is meg kell szorítaniuk a nadrág szíjat. Nagyon sok helyen lehetne lefaragni a projektekből, megszabadulni a felesleges ügynökségektől. Kérem, ne értsék félre, amit mondok. Nem akarok szándékosan provokatív lenni, de örökzöld téma, hogy mondjuk az Európai Parlamentnek tényleg két-három székhelyre is szüksége van. Itt is lehetne pénzt spórolni. Az EU intézményeknek karcsúbbá, olcsóbbá kell válniuk, így lehet az új adók mögött álló nyomást csökkenteni. Nem szeretnék a pénzügyi tranzakciók megadóztatásáról részletesen beszélni ma, mert tudomásom szerint a szakértők azon a véleményen vannak, hogy több bajt fog okozni mint amennyi hasznot. Nyilván sokkal nehezebben lesz kezelhető, mint amit hajlandók vagyunk beismerni. A pénzügyi tranzakciók megadóztatása a bankok szankcionálásának eszköze. Én nem vagyok a bankok és a kockázati tőke társaságuk szószólója, de nem a bankok okozták a válságot, hanem a befektetőket megvezették. Úgyhogy nem a bankokat kellene most szankcionálni. Ami az euró kötvényeket illeti, az ECOFIN-ben erről folyik a vita. Úgy gondolom, hogy az európai vezetők véleménye a lényeg. Egy dolog, hogy Európai Uniós kötvényeket vezetünk be, de nagyon sok részlet még kidolgozásra vár, például a futamideje, stb. Az ECR frakcióban vita folyik. Most nem szeretném elmondani, hogy a többség mit gondol. Megpróbálunk egy kiegyensúlyozott szöveget kialakítani, és remélem, hogy a polgárok tetszését az elnyeri. Köszönöm, Filip. Nem tudom, hogy egy ö, szöveg, vagy egy adó minden európai polgár véleményét képviseli, hiszen sokféleképpen gondolkodnak Hadd kezdjem elnézést, hogy ezt a kifejezést használom. Azzal, hogy megállapítom, hogy amikor gazdasági irányításról beszélünk, mindig tele van a ház. Sajnálom, hogy az EPP nincs itt. Jó, hát ön itt van, de ön az előadó nem. Tehát az egyenlet egyik fele megvan. Tudjuk, hogy tenni kell valamit a kiadások oldalán, de hát a bevételek oldalán is tenni valónk van, és az, hogy a legnagyobb frakciót ez nem érdekli a házban, ez ha nem is bosszant, de arra a kijelentése késztet, hogy nem érdekli őket egy kritikus téma. Akkor most vágnék bele a témába. Nem hiszem, hogy bárki is szeretne adóztatni csak az adóztatás kedvéért. Azért adóztatunk, mert van valami oka és azért, mert szeretnénk beruházásokat eszközölni. Tudjuk, hogy nagyon sok mindenbe kéne fektetni, amit nem lehet két évtizedre elhalasztani. Európa gazdasága a XXI. század egyik vezető gazdasága kell, hogy legyen. Úgy gondolom, hogy a költség csökkentéssel lehet javítani a helyzetünkön, de ezzel nem fogunk az élre törni. Értéket kell teremteni, ez azt jelenti, hogy az oktatásba, az innovációba, a kutatásba és az infrastruktúrába is befektetéseket kell eszközölni. Tudjuk, hogy az energia szuperhálózat összekapcsolását is el kell végezni. Tudjuk, hogy a magánszektor mindezt nem fogja helyettünk elvégezni. 30 éves megtérüléssel nem számol a magánszektor. Tehát nem egyszerűen befektetésre, állami közbefektetésre van szükség, Persze a privát befektetések is kritikus fontosságúak, de önmagában ez nem elegendő. Tehát az vitathatatlan, hogy kiadásokra, beruházásokra van szükségünk. Lehet optimalizálni a költségeinket, kiadásainkat? Igen, természetesen méghozzá agresszív módon, radikális módon, de ez nem teszi szükségtelenné az új beruházásokat. És Hogyha a munkahely teremtést komolyan vesszük, akkor folytatni kell az adótehet csökkentését a foglalkoztatás területén. Tehát a munkára kivetett adókat. Tehát sok hangsúlyt helyezünk a foglalkoztatásra, mégis az emberi munkát, a humán munkát adóztatjuk legjobban. Folytatni kell az adó csökkentését, nem egyszerűen általány adóra van szükség, csökkenteni kell az adó mértéket, hogyha komolyan vesszük a, ezeket a szükségleteket. És hogyha adót csökkentünk, akkor pénzt valonnan másonnan be kell szedni. Tehát a megfelelő forrásokat így meg kell találnunk. Szeretném hangsúlyozni, hogy mennyire fontos az államháztartások fenntarthatósága, a kiadásunknak, költekezésünknek észszerűnek, hatékonynak kell lennie. Persze száz százalékban nem lehet hatékony. Már megint az a saját tapasztalatomat fogom idézni, de hát 22 évig dolgoztam a magánszektorban. Ott is pazarolnak pénzeket, ott is csinálnak butasságokat, úgyhogy nincs tökéletes hatékonyság a pénzköltésben. A közférában is még sokat tehetünk persze. Ami az FTP-t illeti, mi abszolút támogatjuk az elhangzottakat. Az Európai Uniónak vezető szerepet kell játszania, egyetlen európai ország ezt nem tudja megtenni, de kritikus tömeget képezhet az Európai Unió. Egy 500 milliós piacról van szó, és az FTP-t uh, itt hatékonyan, fenntartható módon lehet bevezetni. És a legegyszerűbb megoldás a legjobb. Az FTT-nek megfelelően kell működnie. Valószínűleg az ECR-nek és a liberálisoknak is tetszeni fog, amit mondok. Az FTP befejezése nagyon olcsó, sőt, nevetségesen alacsony a bevezetés költsége mondjuk a személyi jövedelemadóhoz képest. Tehát ez a pénzügyi tranzakciós adó, ez egy olcsó, jó megoldás. Sajnálom, hogy a kollega elment, Ole beszélt már az energiára kivetett adóról. Ez egy egyszeri befektetés, a széndiokszid adóra szükségünk van, az energiaadót arra használjuk, hogy egy másik adó eltűnhessen. Tehát a kettő szorosan összefügg. Úgy gondolom, hogy jobban egyeztetett adóztatásra van szükség. Ez nagy innováció, minnyáján a magunk alatt vágjuk a fát az adó verseny engedélyezésével. Az adó elkerülés elleni küzdelem, az adócsalás elleni küzdelem is innovatív, ha akarjuk, hiszen nem küzdünk eléggé ellene. Néhány általános észrevétel először is. Nem csak az államháztartások kiegyensúlyozása a lényeg, az is fontos, hogy Európa versenyképes legyen. A zöldek ezt ritkán mondják, de hát több száz milliárdot fektet be már ma Kína, nem holnap, hanem ma, abba, hogy a szennyező erőműveket bezárja, ugye megújuló energia, hát persze nukleáris energiát is alkalmaznak, meg tisztább autókat akarnak gyártani. Mit tesz Európa? Európa múzeummá akar válni, vagy pedig vezető hatalommal a világban. Én a második opciót választanám. Ezért is innovatívnak kell lennünk. Szeretném, hogyha az itt gyakran emlegetett koncepcióról is beszélnénk, vagyis, hogy az a level playing fieldről, vagyis, hogy a a méltányos, igazságos működési feltételekről. Sajnos ilyen nincs a világban. Az unokáink sem fogják látni. Gyakorlatilag a kínai TB standardekhez lehetne harmonizálni. Ez lenne a teljesen egységes feltételrendszer. Hogyha azt akarjuk, hogy az Európai Unió az adóterhet terhet teher áthelyezésében a munkáról másokra vezető szerepet akar játszani, ebben vezető szerepet játszhat. Kritikus kérdés szerintem is, hogy végeredményben mit fizet a fogyasztó. Ugyanis két kérdés is felvetődik, Ugye a polgárok nyilvánvalóan megfizetik ennek a kaszinó gazdaságnak a kiadásait. Persze mi európai képviselők nem olyan sok adót fizetünk, úgyhogy minket ez nem annyira visel meg, de az állampolgárok igenis fizetnek sokféle módon adókat. Lehet ez tisztességesebbé, hatékonyabbá tenni? Tehát az adó igazságosság egy kulcs kérdés, ugye a progresszivitás ide tartozik, meg az, hogy megfelelő dolgokra vetjük-e ki az adót. A pénzügyi szektor messze szuperprofitokat realizál, és ezért a tisztesség miatt kell őket adóztatni. Aztán az Alde beszélt a hatékonyságról az állampolgárok szívesen fizetnek addig, amíg kapnak valamit a pénzükért. Kapnak jó oktatást, jó infrastruktúrát, versenyképes gazdaságot. Akkor szívesen fizetnek. Tudjuk javítani a szolgáltatásokat? Igen, igen, egyértelműen, és a kettőt egyszerre kell megvalósítani. És amikor gazdasági irányításról beszélünk, a lehető legszigorúbban kell a kiadásokat is kordában tartani. A, az országonkénti beszámoltatási kötelezettség is nagyon fontos, és ezzel zárnám, ez is innováció, hiszen azt szeretnénk, hogy mindenki fizesse meg azt, amit fizetnie kell. Köszönöm. We have country by country. Minden egyes országban szó van a az országonkénti jelentésről is. Arlén, szeretnék gratulálni a jelentéstevőnek a munkadokumentumért. Ez olyan kérdés, amely vonatkozóan más anyagok is születtek a Költségvetési Bizottságban is, és egy új adót is megszavaztak. Arra van szükség, hogy ez a szakbizottság kidolgozza a módozatokat, és megnézze, hogy hogyan tudná ez az egész működni. Egyetértek Schmidt kollégával, aki azt mondta, hogy az általános fizetési kötelezettség jó, de nem szabad elfelejteni, hogy az innovatív finanszírozást a pénzügyi szektor dolgozta ki, és kényszerítették, vagy kötelezték az adófizetőt, hogy fizessen is érte, és itt most a válságra gondolok. Nem értek egyet azzal, hogy ez büntetés. Nem, itt arról van szó, hogy kényszerítsük a bankszektort, a pénzügyi szektort arra, hogy vállaljon felelősséget és töltse be ezt a szerepet a gazdaságban. Emlékezzünk kell arra is, hogy az a kisegítés, amit az adófizetők fizettek az igen hatalmas összeg, és igen nagy egyensúlytalanságot teremt. Itt arról van szó jelen esetben, hogy a pénzügyi szolgáltatási szektor számára több pénzt teremtsünk elő, és hogy sikerüljön a gazdaságot irányítani. Azt se szabad elfelejteni, hogy Európában nemzetközi versenyképes ágazatunk van. Ez nem azt jelenti, hogy ne tegyük meg a megfelelő lépéseket azért, hogy felelősebb legyen a pénzügyi szektorunk. Igen, nagy a tere itt a vitának, ezt a jelentéstevőnek köszönhetjük. Megnézte a fejlődő világot is, nagyon sokan elkötelezték magukat itt a parlamentben emellett. És hogyha felelős ez az említett ágazat, akkor foglalkozhatunk többet a felülvilággal is, és nem szabad elfelejteni, hogy a pénzügyi szektor nagyon sok kárt okozott már a fejlődő világnak a spekulációkkal. Erre is emlékezni kell. A másik a felelősségvállása, a beszámoltathatóság, ezt is meg kell nézni. Nem csak az európai gazdaságról van szó, hanem a fejlődő világról is. Örülök annak, hogy Lambert úr felvetette a kérdést, vagyis az, hogy mit akarnak az állampolgárok és a nagy közönség. Nagyon jó, hogyha ők mögöttünk állnak a vitában. Helyén való azt mondani, hogy ez kétszer annyiba kerül nekik, mert arra kérjük őket, hogy ne csak támogassák a pénzügyi szolgáltatási szektor kisegítését, megsegítését, úgyhogy az adófizetők szubvencionálják azt, hanem azt is, hogy komoly költségeik legyenek azzal nem értek egyet, akik azt mondják, hogy a bank és pénzügyi ágazatnak semmi köze nem volt a válsághoz. Nem. Válaszolnunk kell azoknak az állampolgároknak, akik igen komolyan kiállnak amellett, hogy vezessünk be valamilyen innovatív pénzügyi szolgáltatási, megadóztatási mechanizmust. Oda kell figyelnünk arra, hogy mit teszünk. Voltak, akik a Duporról szóltak, nem szabad elfelejteni azokat a tagállamokat, amelyek kapcsolatokat tartanak fenn a nagy közönséggel, azokkal, akik az adót, a pénzügyi szektor megadóztatását támogatják. Nekünk őszintén kell eljárnunk becsületesen. Az LK-ban 2,4 milliárd fontot szednek be, közben egy milliárd font értékben a másik oldalon ezt a pénzt, amit beszednek, vissza szivárogtatják. Úgy gondolom, hogy a nagy közönség, az emberek nem buták, és nem fogják elfogadni azt, hogy egyik oldalon valamit adunk, a másik oldalon meg visszavesszük. Vagy azt nem mondhatjuk meg el az embereknek, hogy megadóztatjuk a bankszektor, de aztán a pénzt valahogy más csatornákon visszaszivárogtatjuk. A mi bizottságunknak a feladata az, hogy szigorú legyen, vegyük figyelembe az opciókat, és nézzük meg, hogy felelősen hogyan folytatjuk a vitát, és hogyan reagálunk arra, amit az emberek akarnak. A lényeg az, hogy ennek a szektornak is meg kell fizetnie az adót, vagy az illetéket, ami jogos. Pervans, Philip Lambert és Arlene sok mindent elmondott, amit jó magam is el akartam mondani, de el kell mondjam, hogy igen, ambiciózus ez a jelentés, nagyra törő, ami az innovatív finanszírozást illeti, ez már az egész pénzügyi, fiskális adóztatási területre kiterjed. Tudjuk, hogy minden az innovációval függ össze, figyelembe véve az adóztatás fejleményeit. Az első dokumentum, ami előttünk áll, jól mutatja, hogy az innovatív finanszírozást nem csak az adóztatásra vonatkozik, hanem arra, hogy képesek legyünk finanszírozni az EU-t. Miért van szükség erre a vitára ma? Azért, mert az, az államadósság, a magánszektor eladósodása nehezé teszi az állami és a privát befektetések finanszírozását. Éppen ezért fel kell vennünk a harcot a kihívással. Erről van itt szó. Miről? hosszú távú befektetések, meg lehetővé teszik az életmódunk megváltoztatását, a munkahely teremtést és a lakosság előregedésének problémáját is segít megoldani. Ez nem szabad készpénznek venni ennek megoldását. A másik pedig, hogy figyelembe kell venni azt is, hogy mire szolgál az adóztatás, nem szabad elfelejteni, hogy ennek kettős célja van. Az egyik az, hogy pénzt teremtsen a befektetések számára, szükséges befektetések számára az emberek a nagy közönség nevében, másrészt pedig el is osztja, elosztási szerepe is van az emberek számára. És ez mindenképpen fontos, amikor Anni Podimata jelentéséről van szó, hiszen eddig erről még szinte soha nem beszéltünk. Ami pedig az összes javaslatot illeti, meg kell nézni ezt a két célt. Vagyis egy harmadikat is hozzá lehetne tenni, mégpedig az, hogy a munka megadóztatása mellett a tőkét is megadóztassuk, és ez már a szociális újraelosztással függ össze. A megfelelő finanszírozás a két célt figyelembe véve a pénzügyi műveletek megadóztatásán keresztül történhet. Ez a jelentés nagyra törőbb, mint Oli Schmidt jelentése, hiszen ez első lépés az EU-ban, az említett irányba. Úgyhogy ezt hangsúlyozni kell. Hogyha azt mondjuk, hogy megadóztatjuk a pénzügyi tranzakciókat, emögött nagy harc van, mert bizonyos fővárosok egyetértenek, a miniszterelnök, az elnök, de mikor már a pénzügyminiszterre kerül a sor, akkor már nincs meg ez az egyetértés. Be kell vonni a vitába a pénzügyi piac érdekelt feleit, itt különböző technikai érveket is felsorakoztatnak, de meg kell őket szólítani. Nem tudnák a saját tőkét emelni, vagyis ott van a pénz a saját tőke emelésére, egyebek, ezeket mindenképpen mozgosítani kell ezeket a tőkéket a gazdaság finanszírozására. Ezt a vitát meg kell ejteni, de én azt mondom, hogy ne hamarkodjuk ezt el, mert aztán mit csinálunk azzal a pénzzel, amit ebből beszedünk, ebből az adóból. Mint a Tobin adó esetében, ez csak a fejlődő országok számára folyósítjuk, vagy pedig a tagállamok számára forrásokat biztosítunk, vagy pedig ez privilegizált finanszírozási eszközé válik európai befektetések számára? Az összes opció előttünk van, ezekkel foglalkozni kell. Én azt szeretném, hogyha az EU büdzséjét finanszíroznánk ebből a forrásból, de nem vagyok benne biztos, hogy ez nagyon egyszerű lenne. A másik a karbon vagy ökológiai környezetvédelmi adók kérdése nagyon is támogatom ezt, főként azért, mert ez ármechanizmust is bevezet, ami lehetővé teszi a céljaink elérését. Vagyis csökkenteni az energiafüggőséget, és jobban tud, és az, hogy jobban tudjunk harcolni a klímaváltozás ellen. De ha így tesszük fel a kérdést, akkor az adóztatás két céljának nem teszünk eleget, vagyis az újraelosztás és az társadalmi igazságosság céljának mikor erről vitázunk, akkor hozzá kell fűzni még egy pillért. Sajnos a végleges szövegben a javaslatom nem került be, de én ezt energia pajs kérdésnek hívtam, és hívom, mert ha ezt nem tesszük meg, akkor a környezetvédelmi vagy CO2 adóztatás, akárhogy is hívjuk, büntetni fogja és ellentétes hatást tesz ki a legszerényebbek számára, mert az ő költségvetésüket fogja ezt sújtani. A közlekedés és a lakás érintett itt, ebben az adóban, és még néhány szót szólnék arról, hogy örülök annak, ami az euró kötvényekről elhangzott ma reggel, vagyis legyen európai kölcsönzés, mert most kellene felhasználni ezt a lehetséges finanszírozási eszközt azért, hogy megejtessük a szükséges befektetéseket. Philip Lambert azt mondta, hogy amikor az adó alap harmonizálásáról van szó, ez fontos, mert nem fogunk előrelépni egy jottányit sem, a bizottság most támogatni keletéren, az utolsó kérdés pedig a megtakarítások megadóztatásával kapcsolatos irányelv kérdése. Itt is be lehetne vezetni néhány innovatív aspektus, például az, hogy a trösztöket is meg kellene adóztatni, éppen úgy, ahogy ezt az előző mandátum alatt tettük, hozzá kellene ezt fűzni ahhoz a hosszú listához, amely már benne van a munkadokumentumban. Van még néhány újabb hozzászólási kérelem. Udo, Leonardo, Antolin. Motivált asszony, és lehet, hogy a bizottság is reagál, és elmondja, hogy mi történt a hatásvizsgálattal, ha marad még idő. Igen. Az elhangzottak alapján már csak kevés pontot szeretnék megelmíteni. Azok az adatok, amelyeket ismerek, hogy ezek igazak, akkor az Európai Uniónak a tagállamokban összességében 20-30 százaléka rendelkezik a GDP-nek, és ez a, ezt adták banki mentőként, tehát a GDP 20-30%-át, tehát nem az államháztartást. Tehát ebből 16%-ot már ki is adtak mhm. az adott GDP-ben. Strejce kolléga, a kérdés most nem az, hogy most valakit meg kell -e büntetni, vagy sem, hanem az, hogy meddig akarjuk még elfogadhatni az állampolgárokkal azt, hogy ők finanszírozzák meg a válságot. És a konkrét kérdés az az, hogy ki fogja már a következő válságot megfinanszírozni, mert ez is be fog következni hamarosan. Hogyha elmegyünk közösségedves kollégák, a választó körzetekbe, ahol ténykedünk, akkor a következő kérdést kell megválaszolnunk. Meg kell válaszolnunk azt, hogy ma reggel, amikor vettünk egy croissant, vagy egy teát, vagy egy kávét, vagy amikor a kantinban eszünk, akkor miért kell hiát fizetni, áfát fizetni ezzel kapcsolatban, amit veszünk, miért kell a teára, a kávéra áfát fizetni azonban azok, akik automatizált eljárásokban több millió eurót szereznek gyors tranzakciókkal azért, mert eladnak és vesznek, és ezzel óriási pénzügyi volumeneket mozgatnak Európában, ők miért nem fizetnek áfát? Hogyha elmegyünk a bármelyik választókerületbe, akkor megnézzük, hogy az emberek mit gondolnak. Úgy gondolják, hogy ez igazságos? Igazságos az, hogy egy csésze kávéért, az ebédért áfát kell fizetni, de azért, hogy valaki az egész bolygón a milliárdokat hajszolja, azért nem kell semmit csak fizetni. Hát ez a kérdés foglalkoztatja az embereket. És erről kellene vitáznunk, és nagyon sok jó témánk van, ebben nincsen hiány, de most már tényleg vitázni kellene arról, hogy ki fizeti meg a következő válságot, és kifizeti meg azt a válságot, amelyet még nem fizettünk meg. Nagyon egyszerű ez a kérdés, ez érdekli az embereket, és szerintem a világ számos táján, főként Európában ez érdekli az embereket. Lambrecht kollega felvetette azt a kérdést, hogy nekünk kell átvenni a vezető szerepet. Szerintem igen. De Lambert kollega elmondhatom ennek, hogy én már tudom, mi lesz ennek a vége. Az lesz a vége, hogy a tanács visszajön majd a nemzetközi találkozókról, az Európai Bizottság visszajön a nem, nemzetközi találkozókról, és azt mondja majd nekünk, hogy rossz volt az idő, a többiek nem akarták, és ezért volt ez nehéz, és ezért rendkívül nehéz helyzetben vagyunk, mert hogyha nem tudjuk, hogy mi fog majd történni, és eh, lesz még egy tanulmány, amely majd megmutatja, hogy mit kellene tennünk, hát egy ilyen vita fog már ismertetten kialakulni. És el kell mondjam ezt önöknek, kedves kollégák, hogy ezt én rettentően sajnálom, de én ezt nem vagyok hajlandó továbbiakban is követni. Szerintem, hogyha valamit e, akarunk az állampolgárok érdekében, hogyha valamit ebből a szeretnék elérni ebből a szakbizottságból, akkor azt kell mondjuk, mindenkinek ezt kell mondani, nem csak az én frakciómnak, hanem minden frakciónak azt kell mondani, hogy nem, ezzel nem vagyunk elégedettek, és a mi megbízásunkban valami más volt. Úgy gondolom, hogy Európának kell megragadnia a vezető szerepet, Európának meg kell mutatnia azt, hogy intelligenciával és technikával és bátorsággal választ lehet adni. Ehhez azonban minden frakció támogatására szükség van a parlamentben, a szabadságban. Vegyenek önök is részt Podimata kolléganő munkájában, tulajdonképpen érdekes azt látni, hogy kit érdekel ez a téma, és kit nem érdekel ez a téma, de kérem, eh, legyenek konstruktívak, segítsenek abban, hogy a parlamentünk sikeres legyen, hiszen ezzel bízták meg az állampolgárok a képviselőket. Thank you very much, uh, Leonardo. Köszönöm szépen, Leonardo. Köszönöm szépen, elnök asszony. Úgy gondolom, hogy eh, röviden el tudom mondani a mondandómat mert úgy gondolom, hogy a vita alapjául szolgáló anyag, a dokumentum, amit Podimata asszony készített, kiváló. Egy politikai jellegű vita, Ódó lelkes hozzászólásához csatlakoznék. November 11-én, 12-én, ha jól emlékszem, kerül megrendezésre Szöulban a G20-as csúcs találkozó. A következő a kérdésem. Milyen mandátumot kap az Európai Bizottság, illetve milyen mandátummal vesznek részt az Európai Unió kormányai a G20-as csúcson? Meddig mehetnek el a tárgyalásokban? A többek között az FTT ügyében, a pénzügyi tranzakciós adó ügyében. Hogyha véghallgatom ezt a vitát, akkor úgy tűnik számomra, hogy a pénzügyi tranzakciók megadóztatása témájában mindenki valamilyen alibi mögé bújik. Mi egyetértünk, de a többiek nem. Vagy pedig azt mondjuk, hogy csak akkor van értelme, hogyha világszinten bevezetik, különben ne csináljunk semmit. Kérdés, hogy az Európai Parlament, a mi szakbizottságunk, az eddig lefolytatott viták után, illetve Podimata asszony által készített dokumentum megismerése után tudunk-e iránymutatást adni az Európai Bizottságnak, illetve a tagállamok kormányainak, hogy így módon európai szintű kötelezettségvállalás történjék, és mindenki elkezdjen foglalkozni a pénzügyi tranzakciókkal, az újításokkal és ezek megadóztatásával. Mindjárt nagyon jól tudjuk, hogy a pénzpiacok gyorsabban cselekszenek, mint mi magunk. Hogyan reagálunk majd az olyan jelenségekre, amelyek már is nagyon elterjedtek? Például a nagyfrekvenciás trading, ugye a pénzpiacokon. Nem feltétlenül szankciókra kell gondolni, de, de vegyük figyelembe ezeket az újszerű pénzügyi termékeket is, olyan rendszerre van szükség, ami lehetővé teszi, hogy a pénzpiacok jobban működjenek, mint ma. Andre. Köszönöm szépen. Szeretnék én is gratulálni az előadó asszonynak. Ez a véleménytervezet nagyon jókor készült el, három oknál fogva is. Egyfelől ugye itt a válság és a következményei, a gazdasági helyzet, és nagyon fontos lenne, hogy nyitott legyen a világra a gazdasági rendszerünk. Úgy gondolom, hogy elemi reflexiót kell elvégezni. A válság után most az összes polgárnak kellene megfizetni a válság következményeit, pedig nem ők voltak a hibásak szabályozási változtatásokra és fiskális változtatásokra is szükség van, hiszen az nem működik, hogy így menjenek tovább a dolgok. Garanciákra van szükség, és arra, hogy ne csak néhányan húzzanak hasznot, illetve ne csak néhányan fizessék meg a költségeket Második dolog a gazdasági irányítás. A gazdasági irányításhoz bizonyos szabályok tartoznak, ugyanakkor bizonyos célkitűzések is. Tudni kell, hogy mit akarunk. És amikor eszközökről, pénzről van szükség, nos, az egység nagyon drága Európában. Például az euró kötvények az euró bondok nagyon fontosak. A belső piacnak jól kell működnie, fontos a fiskális optimalizáció. Harmadik dolog, képesnek kell lennünk arra, hogy adórendszerünk nyitott legyen a globális gazdaság irányában. Nagyon fontos változások történtek, fontos, hogy ezekhez alkalmazkodjunk. a reál tranzakciók alapján eh, jól működött a rendszer, de most már a pénzpiacok eh, nagyon sok származtatott termékkel dolgoznak. Hogyha nyitott és globális gazdaságot akarunk, akkor eh, garantálni kell, hogy ennek a gazdaságnak a finanszírozási költségeit is figyelembe vesszük nem lehet szakadék az adórendszerekben. Készen kell állni arra, hogy közös célok mentén elmozduljunk új erőforrásokra, forrásokra van szükség. Tudni kell, hogy a globális helyzet nagyon megváltozott a pénzpiacokon nem szabad úgy elaprózni az erőfeszítéseket, mint eddig, mert a mai gazdaság más, mint a tegnapi volt. Köszönöm. Ahogy korábban jeleztem, Nick Téme úr itt van, az Európai Bizottság részéről. Márciusban hoztuk az állásfoglalásunkat, amiben kértük a hatástanulmányt. Kérem, hogy röviden foglalja össze a helyzetet, utána még Podimáta asszonynak lehetőséget akarok adni a reagálásra, az érdekes hozzászólásokra való reagálásra. Köszönöm szépen, elnök asszony! mindenek előtt hangsúlyoznám, hogy az Európai Bizottság munkatársai nagyon aktívan dolgoznak, foglalkoznak az innovatív finanszírozás témájában. Csak érezni szeretném, hogy ebben a hónapban adunk ki egy kommunikációt a pénzügyi tranzakció megadóztatásáról. Köszönöm, Ennének adom vissza a szót.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 és szeretném kifejezni azon véleményemet, hogy közös alappal rendelkezünk, amelyre építhetünk, hogy ezt már elmondtam a bevezetőmben is, és a legtöbb kollega utalt erre. A vita az innovatív pénzügyi eszközekről, illetve a vita az új finanszírozási lehetőségekről, illetve a nagy európai cégkötőzések finanszírozásáról szóló vita közötti összefüggés többen elismerték. Azt is meg kell nézni, hogy hogyan lehet hatékonyabb szabályokat létrehozni a pénzügyi rendszer számára. Mindannyian tudjuk, hogy minden egyes alkalommal, amikor ezt a vitát folytatjuk le az adózásról európai szinten, akkor különböző vélemények jelennek meg. Szorosabb gazdaságpolitikai koordinációról beszélünk, illetve jobb koordinációról pénzügyi szinten, de a kérdés az az, hogy ez megvalósítható-e, anélkül, hogy ne legyen adózás. Tehát van egyfajta vákum, amelyet be kell töltenünk, meg kell töltenünk. Tehát lassanként harmonizációról kell beszélnünk ezen a területen is. Az európai adó olyan bevétel, amely egy konjunktúra helyzetben beindíthatja a gazdaságot, és a nemzeti költségvetések, ahol csökkentéseket kell elérni, mert nyomás alatt vannak, itt ez segíthet az Európai Uniónak is, és a tagállamok közül a következő évi költségvetés megvitatásakor senki, egy tag, tagállam se jelezte azt, hogy szeretnének többet befizetni. Közös célokat dolgoztunk ki, például a 2020-as stratégia kapcsán a klímapolitikai célkitűzéseket, az energia és klímacsomagot, amelyet két évvel ezelőtt fogadtunk el, ezeket is megfelelő módon finanszírozni kell, és az európai gazdaságot is fel kell éleszteni, új munkahelyeket kell teremteni, de ezt mind nagy kérdőjelel kell ellátni, hogyan fogjuk ezeket a célokat elérni. És ekkor jöhetnének a képbe az innovatív pénzügyi eszközök. Néhány kollega utalt arra, hogy itt nem csak a pénzügyi szektor megadóztatásáról van szó, az euró kötvényekről is beszélnünk kell. Nagyon fontos lenne ez a téma. És a nem hagyományos eszközökkel is foglalkoznunk kell itt. Ez azt jelenti, hogy olyan eszközökről van szó, amelyek innovatív módon egy kicsit terheltek. Az adókkal kapcsolatban még egy szó. A feltételekről van szó, és arról, hogy megteremtsük ezeket a feltételeket ahhoz, hogy mindenki igazságosan hozzájárulhasson. Főként azok, akik jelenleg semmit nem fizetnek, tehát akit senkit sem adóztatnak. Az európai állampolgárok és az európai vállalkozások viselik az adóterhek oroszlán részét, és nem szeretnék én most semmilyen fajta megtorlást a pénzügyi rendszerrel szemben, ez távol álljon tőlem, de figyelembe kell vennünk azt, hogy az elmúlt évtizedekben tanulmányok is kimutatták azt, hogy a pénzügyi tranzakciók valóban nagymértékben növekedtek, és ez a nagyméretű növekedés a tranzakciók területén nem tükröződött a megfelelő világgazdasági fejlődést illetően. Tehát nem azokat kell megadóztatni, akik már most is szenvednek az adóterhek miatt, hanem arról van szó, hogy új bevételi forrásokat kell elismernünk, és meg kell próbálnunk ezeket a bevételeket sokkal igazságosabban behajtani, mint ez idáig. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Nagyon érdekes volt ez a vita ezzel kapcsolatban. Örülök, hogy volt erre időnk. A jelentés tervezetet november 9-én fogjuk megtárgyalni november 12-én lesz a módosító benyújtásának határideje, és november, 10, november 30 én fogunk ezzel foglalkozni. Január 24-én tárgyalunk a módosítókról, még egyszer 25-én szavazunk januárban erről, és majd a februári plenárisra fog ez a téma kerülni. Köszönjük szépen a munkáját Podimata asszonynak. Köszönöm szépen, és találkozunk ma délután remélhetőleg.